President! <laughs> okay, David. So, liebe... Tisztelt kollégák! Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. A napirend értelmében az, egyszerű, az egyszerűsített eljárásnak megfelelően szavazunk Figyeredő asszony jelentéséről, és az előadónak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák!